Kedves kolléganő kollégák, megnyitom az ülést. Megvan a napirendjük. Änderungswünsche. Szeretném megkérdezni, hogy van-e változtatási óhaj, nincsen. Akkor a napirendről döntöttünk. A második napirendi pont az elmúlt ülés jegyzőkönyvének jóváhagyása amennyiben a mai ülés végéig nincsen változtatási kívánság, akkor elfogadjuk a jegyzőkönyvet. Az elnök közleményei a következők a közleményeim. Egyrészt emlékeztetnék arra, hogy ez az ülés is élőben közvetítésre kerül az interneten, tehát gondoljanak arra, hogy valaki láthatja önöket kívülről, tehát viselkedjenek úgy. Ezen kívül van egy listánk, és hogyha érdekli önöket akkor a titkárságról bekérhetik. Van egy hivatalos találkozunk a TBC-vel, a Tanács Kereskedelmi Bizottságával, amely pénteken ülésezik, és eszmét, eszmét cseréltünk az API ről tárgyaltunk, hiszen ez jelentős jogalkotási kérdés, de kevés haladást értünk el, azt is el kell mondanom. És így holnap az olasz kereskedelmi miniszter helyettessel fogunk tárgyalni róla, hiszen ő felelős ezért. De találkoztam a francia miniszterrel is november 21-én. Remélem, hogy nem egy egyedi eset volt, hanem remélem, hogy a kereskedelmi miniszterekkel a jövőben is többször találkozunk majd. A TTIP-ről beszéltünk, de a TDI-ről is és egy nagyon érdekes, hosszabb vita volt Kínához fűződő kapcsolatokról folytatott eszmecsere, hiszen eh, itt eh, kereskedelmi kihívások vannak, azonban jogi problémák is, amelyek a Kínával folytatott kereskedelmet érintik. Informálnám még önöket arról, hogy eh, jövőre a személyes ügyeket nem kell feltétlenül aláírni, hanem elektronikusan is alá lehet írni. Az új portálon, a Signal Portal nevet viseli, használhatják, gondolom sokkal egyszerűbb így aláírni, mint személyesen. Mark Jüttent üdvözölném most, aki Alberto mellett ül. Új a titkárságunkban, üdvözöljük Márkot. Niklas Dazsirettet helyettesíti, aki a mobilitás révén máshova került. Remélem, hogy jól érzed majd itt magad ebben a szakbizottságban. utalnék arra, hogy az ülés végén, mivel ez az utolsó ülés szakunk az év vége előtt, tehát meghívjuk önöket egy kocintásra az ülés után. És pedig itt a terem előtt. Még egyszer szeretnék utalni arra, hogy a VTO keretén belül haladás sikerült elérni, miután India és az élelmiszer biztonsági programja miatt konfliktus volt, de ezt sikerült megoldani Baliban. Áttörést értünk el a WTO tárgyalásokon, ami a dohai fordulót illeti ismét beindultak az ügyek. Gondolom, hogy ez is egy nagyon fontos pont, amelyről majd beszélünk, amennyiben a jövendő kereskedelem politika prioritásairól beszélünk. Tegnap este az új bizottsággal is eszmét cseréltem, hiszen a szakbizottságok elnökei az új bizottsággal beszélgetést folytattak, és itt az új Európai Bizottság tíz prioritásáról volt szó, és az egyik a tízből pedig az, hogy az Egyesült Államokkal kössünk egy tisztességes megállapodást, ami helyes, de a jelen fejlődés eredményének ismeretében, tehát a WTO-ról szólok, szerintem nagyon fontos az, hogy a multilaterális szempontokat is figyelembe vegyük, és így alakítsuk majd a tárgyalásokat. Tegnap este ez is megbeszélésre került. Jól van. Na, még nem vagyok teljesen kész. Akkor most az átláthatóság kérdésére, az átláthatósági kezdeményezés kérdésére térek át. Sokat vitáztunk azon, hogy a kereskedelmi megalapodások átláthatósága növekedjen, és ezt a meghallgatáson is megemlítettük. Megfelelő reakciók is születtek, és egy javaslat is született az átláthatóság érdekében. Tehát most arról van szó, hogy ezt részleteiben is kidolgozzuk. Nem olyan egyszerű ez. Hiszen óriási igazgatási ráfordítás is igényel, tehát hogy, hogy ezeket itt van tehát a 751 képviselő számára nem olyan egyszerű ez, főleg a titkárság, a szakbizottsági titkárságok számára nem túl egyszerű, de a kollégák akkor szinte mással nem is foglalkoznak majd mással, mint hogy így dokumentumokat cseréljenek. Üdvözöljük ezt az átláthatósági kezdeményezést, de most ezt át kell váltani konkrét igazgatási lépésekre is. Az utolsó megjegyzésem, a környezetvédelmi termék tekintetében volt szeptemberben egy második forduló, ott pedig a környezetvédelmi javakról volt szó, a harmadik forduló pedig párhuzamosan a mi ülésünkkel ezen a héten zajlik majd. Itt a környezetvédelmi dolgokról lesz majd szó, tehát például a víz, szennyvíz kérdéséről. A negyedik fordulót januárra tervezzük. A eddigi 14 tag pedig erősítés kapott, hiszen Izland is csatlakozott a tárgyalásokhoz. És szerintem ez a VTO keretein belül is egy nagyon jó további kezdeményezés. Akkor most áttérünk a négyes pontra. Ez pedig a háromoldalú tárgyalások állása. Egy trilógusról szeretnék beszélni, amelyet a tanácssal tartottunk. Itt a külső, külkereskedelmi statisztikákról van szó, amely első pillanatra politikailag nem tűnik annyira érzékeny témának, de eljárásilag nagyon izgalmas, hiszen arról szól, hogy az alapszövegben milyen elemek tartoznak, hogy egy felhatalmazáson alapuló jogi aktusban mik tartoznak, és egy végrehajtásban mik tartoznak. Ez vagy az alapszövegbe tartozik, vagy pedig egy delegált aktusba, vagy pedig egy végrehajtási aktusba. Ebben a tekintetben a háromoldalú tárgyaláson ezer intézményi kérdésről van szó. Jövő hétfőn, 8-án lesz egy következő megbeszélés. Addig a bizottság az összes kérd, kompromisszumos kérdésben állást kell, hogy foglaljon. Tehát volt egy olyan óhaj, hogy az olasz elnökség részéről nagyon konstruktív szerepet játszott az olasz elnökség. Abból indulok ki, hogy a kompromisszum szelleme jövő hétfőn is megmarad, tehát remélem, hogy lezárhatjuk a tárgyalásokat. Jól van. Akkor akkor túl gyorsak voltunk. Mert Tomé még nincs itt, legalábbis nem látom a teremben, lehet, hogy elbújt. Akkor azt javasolnám, hogy térjünk át a hatos pontra hogy ne legyen üres járat. A hatos pont pedig egy 2013 évi mentesítés, és így átadom a szót a költségvetési előadónknak, Bőge úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt kolléganő kollégák! Mikor? Tehát reméljük, hogy azért még a többi kolléga is megérkezik, de elképzelhető, hogy ez most nehézségekbe ütközik. A számbevőszék jelentése, külön jelentése, a megfelelő e- a preferenciális kereskedő megállapodó kezelése is beletartozik a mentesítésbe. Most nem akarok bele nyúlni a számbevőszék munkájába, de érdemes megnézni, a különjelentést, hiszen a preferenciális kereskedelmi megállapodások, és az a kérdés, hogy hol vannak ezeknek a gyenge pontjai, példaértékű lehet néhány probléma tekintetében a költségvetés viszonylatában. Tehát, hogy hol van a bizottság felelőssége, mely gyenge pontok találhatók ott, hol van eh, probléma az együttműködésben a bizottság és a tagállamok között, és mit teszünk, hogy ezeket a gyenge pontokat leépítsük? Alapvetően a következő mondanám a mentesítési folyamathoz. Állandóan van egy vita itt a nyilatkozatról, tehát a megbízhatósági nyilatkozatról, és ez elég gyakran problémás lehet. Sajnos a politikai vitában mindent egy fazékba dobnak. Emlékszem egy vitára, itt Brüsszelben, Herra von Wedellel, aki a számbevőszék alelnöke volt, és ő korábban a német számbevőszék elnöke is volt, és a következőt mondta. Ha a tagállamok egy ilyen rendsz, ha a tagállamok egy ilyen rendszerben lennének, akkor nem lenne igazából lehetőségem tovább dolgozni. Tehát eh, itt eh, hol vannak az alapvető problémák az optimális esetben? Tehát, hogy hogyan alkalmazunk optimálisan az Európai Unió forrásait. Természetesen tudjuk, hogy a költségvetés nagy részét a tagállamok csinálják, és ez egy föderális rendszerben még bonyolultabb, hiszen ez regionális szintre kerül le. Hogyha például struktúrális politikára gondolok, akkor ez még bonyolultabb lesz. És a tagállamok megfelelő hatóságainak garanciát kell adni arról, hogy megfelelő módon használják a Európai Unió forrásait, és ezt a tagállamok éveken át megtorpedózták. Németországban ez föderális, és igazából a szövetségi pénzügyminiszter nem tudja garantálni, hogy a tartományokban megfelelő módon bánnak ezekkel a pénzekkel, és így tovább. Tehát igazából itt a Fekete Péter kártyáról van szó, tehát egymásnak nyújtogatják a Fekete Pétert. Aztán igazolni kell az európai hozzáadott értéket, vagy pedig eh, igazából nem, nem tudják igazolni, hogy hozzáadott érték van, és hálás vagyok a számövőszéknek, hogy intenzívebben mutatja be, hogy a megfelelőség eh, <clears throat> ott van. Tehát, hogy eh, igazából, hogy mire ki kap pénzt, az is nagyon fontos. És nem mindig könnyű megfelelni itt a támogatási előírásoknak, tehát a támogatási előírások esetében is elmondhatom, hogy ez a jogalkotó feladata, illetve a bizottság feladata, hogy megnézze, hogy a kedvezményezettek tényleg megfelelnek-e az előírásoknak, és hogy képesek megfelelő módon felhasználni a forrásokat. Ezt eh, mindenképpen szerettem volna kijelenteni. Az anyagukban találnak egy véleménytervezetet is a bizottságunk részéről. Tehát itt a számbevőszék következtetéseiről van szó. Ezt eh, egy picit eh, óvatosan kell nézni, tehát vannak itt még egyéb problémák, aztán vannak olyan dolgok, amik kell a bizottságra vonatkoznak, de itt vannak programok a külkereskedem területében is, esetleg ezt máshogy is lehet kezelni, mint ahogy a bizottság. Tehát itt is van egy differenciáltság a kihívások tekintetében, amelyekkel fel kell vennünk a harcot. Itt a kettes és a hármásban, itt a külső segítség, itt van egy nagyon izgalmas megjegyzés, tehát itt egy fejlesztési program, van egy nem túl messzi országban, Itt a bizottság 150 millió eurót észlelt, amelyek nem voltak feltétlenül támogatásra jogosultak. Hát ez, ez azért elég kemény. A bizottságnak garantálnia kell, hogy a kiadásokat megfelelően ellenőrzik, tehát hogy ellenőrzik, és konkrét számokkal támasszák ezt alá, tehát ne csak becsléseken alapuljanak ezek az európai költések. Tehát szerintem ez magától értetődőnek kellene lennie, hogy, hogy konkrétan igazolják az európai források kiadását. A preferenciális kereskedelmi megállapodásokról most nem beszélnék, kíváncsi leszek majd a számbevőszék előadására, de szerintem erre a három-négy súlypontra koncentráljunk, a külkapcsolatokra, a külső segítség, a preferenciális kereskedelmi megadásokra, a hiba százalékra, hiszen ezekről már korábban is beszéltünk, ugyanúgy, mint az Európai Uniós infóhelyekről Ázsiában. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az árnyék előadók következnek, szocialisták és demokraták. Van-e valaki, aki jelen van? David. Nagyjából egyetértünk az előadóval, az állásfoglalásával. Természet észszerű javaslatokat tett. Itt a néppárt szenvedélyesen vizsgálja az ázsiai bizniszcentereket. Pontosan nem értjük, hogy mi bajuk van ezekkel a üzleti központokkal szerintem jó munkát végeznek, megfelelő ismereteket terjesztenek az európai üzleti tevékenység számára. Természetesen van egy költségvetési érv, hogy a tagállamok jobb munkát végeznek. Persze a nagyobb tagállamoknak van rá pénzük, de az EU nem volt jelen korábban ilyen értelemben. Mi támogatni tudjuk ezeket az üzleti központokat, de egyébként pedig szerintem jó munkát végzett, és jó javaslatokat, észszerű javaslatokat terjesztett elő. Köszönöm szépen, Kempel úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt gondoljuk, hogy ez egy rendkívüli jelentés és osztjuk azt a véleményt, hogy a kifizetést, kifizetéseknél rengeteg hiba volt, és azt kérdezzük, hogy miért ilyen magas még mindig a kifizetések szintje, és azt kell nézni, hogy az Európai Bizottság megfelelő munkát végez a ellenőrzések során a kifizetéseknél. Azt gondolom, hogy a megtakarítások idején, a megszorítások idején, amikor a tagállamok sok mindent elkövetnek, a költségek csökkentése érdekében, hogy mi is ezt tegyük, meglep bennünket, hogy a tranzakciók 29%-a a bővítésben és a külkapcsolatoknál hibás volt, tehát, tehát ezekben volt legalábbis hiba, és azt gondolom, hogy ez nem megfelelő vizsgálatok eredménye. Egy sor kérdés merül fel, amiket el kell magyarázni. Miért nem találták meg például a hibákat, és megfelelő ellenőrzéseket miért nem alkalmaztak. Ez nem fordulhat elő még egyszer, vagy pedig a hatásvizsgálatot illeti nem gondoljuk, hogy eléggé figyelnek a hatásvizsgálatokra. Itt a kereskedelmi megállapodások kapcsán mi is úgy gondoljuk, hogy a jövő szempontjából ennek nagy jelentősége lenne. Köszönöm szépen, Mari. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen a tervezetet. Egy sor fontos pontot vett fel ez. Elnézést kérek. Azt látjuk, hogy a külkapcsolatoknál, a bővítéseknél Viszonylag alacsony volt a hiba, de még van javítási potenciál, aztán az egyiptomi segítségnyújtás támogatások esetében és a külügyi szolgálat esetében úgy gondoljuk sokat lépni kell, és hát tenni kell, a, van lehetőség a javulásra mindenképpen javítani kell az AFET-hez fűrődő kapcsolatot is, tehát őket is fel kell hívni erre, és a korábbi viták során mi is szóltunk, hogy a külkapcsolatokat és a azt gondolom, hogy ebben az összefüggésben ez helyes, amit felvetnek a legutóbbi jelentés, amit a számbevészék készített a preferenciás megállapodásokról, kereskedelmi megállapodásokról, mint már megbeszéltük, és ma is szóba kerül ez még. Látjuk, hogy itt mindenképpen javítani kell a tevékenységet eh, eh, hatásvizsgálatok esetében, és eh, az utólagos értékeléseknél is jobbat kell teljesíteni, külső értékelőket is be kell vonni. A, újra csak azt tudom mondani, itt nem csak egy költségvetési témáról van szó, hogyha a kereskedelmi kapcsolatokról beszélünk, hanem a partnereinkkel is be kell tartatni a kötelezettségvállalásaikat a tárgyalások során, például az emberi jogoknál és bizonyos munkajogi sztenderek betartásánál és azt gondolom ez a vezetés nagyobb hitelességhez vezet, és hatékonyabb költségvetésekhez. Helmut. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is köszönöm szépen a tervezet elkészítését az előadónak. Összességében vállalhatónak tartjuk. Három pontot szeretnék kiragadni Egyetértek a kollégák megjegyzéseivel, hogy figyelnünk kell, ébernek kell lennünk. Olyan értelemben, hogy megfelelő kifizetések történnek, és hogy itt az Európai Bizottságnak egyértelműben is pontosabban kell feltárnia, a hiba kvótákat, de le is kell építeni azokat. A második pontban a hatásvizsgálatoknál, főleg az ex ante, de vonatkozik az ex postra is. Itt ne csak a pénzügyi dimenziót vegyék figyelem, hanem az összes hatást, ami szociális, ökológiai, környezetvédelmi fejezetekben szerepel az egyes megállapodásokban. és ez, hát ennek konkrét hatásai vannak a kifizetésekre, például a kereskedelmi támogatások vagy segítség, segélyek esetén. Egy kérdésem lenne még, hogy bizonyos aspektusok ugye nem csak a külkapcsolatoknál, vagy a külkereskedelmi kapcsolatoknál játszanak szerepet, hanem a segélyezésből és a fejlesztési segélyezéséknél és a külkapcsolatoknál is. Kereskedelmi szakbizottságként nekünk ügyelnünk kell arra, hogy mi azzal foglalkozzunk, amire rálátásunk van, amit ele, ami, ahol feladatunk van, hogy ellenőrizzünk, tehát a kereskedelmi ügyekben. Itt egy pontosítást kérnék, mert az egyes, kettes pontból ez nem eléggé derül ki számomra nagyon fontosnak tartom éppen a fellépéssel kapcsolatban, ahogyan fellép az új parlamentben a szakbizottságunk, most, amikor nagyon gyorsan, gyorsított eljárásban átengedtük néhány ügyet, a makrofinanciális segélyeknél igenis a delegált jogszabályokra nézve a rákérdezés lehetőségét fel kell tartani. Például, ha megnézzük, milyen pénzek mennek Ukrajnába, hogyha ezt nem megfelelően használják fel, hát bizony a számbevőszék következő vizsgálatánál megint csak meg fogunk lepődni, és tegnap már beszéltünk Ukrajna kapcsán, az, hogy erre figyelni kell, úgy vélem, hogy ezt a területet igen alaposan kell vizsgálnunk a jövőben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A zöldek, az EFTD árnyék előadói nincsenek itt. Löppen asszony. Néhány szót a számvevőszék jelentéséről hány hiba van. Szerintük nagyon sok hiba, persze ez nem végzetes, de a számvevőszék jelentése azt mondja, hogy 17 milliárd után 2011-ben, 2013-ban 23 milliárd, és 2014-re 30 milliárdra fog nőni a kifizetetlen vám tarifákból és számlákból származó kárunk. Az Európai Unió közben a szerződései értelmében és a tekintetben, hogy az összes országban próbálják a költségvetést a lehető legszigorúban venni, és a lehető leginkább lecsökkenteni, önellentmondásba kerül. Úgyhogy itt vagyunk, egyrésztről itt vagyunk ezekkel a kifizetetlen számlákkal, ezekkel a hiányokkal, más oldalról ott vannak az adósságok, és szerintem javítani kéne ezen az arányon. Köszönöm. Uh, Peter, Sen- Peter Sandler a bizottság részéről parancsoljon. Köszönöm szépen. Köszönöm az előadóknak, vagy előadónak a véleményét és a kommentárokat is köszönöm. Most röviden reagálnék eh, három pontra, amit felvetettek. Először is a hibakvóták ügyében, a kifizetéseknél ez egy komoly ügy, amit vizsgálnunk kell, és már nagyon komolyan veszi ezt a bizottság is. Georgieva alelnök asszony rámutatott nemrégiben a Költségvetési Ellenőrzési Szakbizottságban, hogy nagyon elkötelezett ebben az ügyben, hogy egy eh, jobb kultúrát kell bevezetni, egy erősebb kultúrát kell bevezetni az összes szakpolitikai területen, és ez azzal is összefügg, hogy hogyan ültetjük át a gyakorlatba a költségvetési folyamatainkat és a kiadásainkat. Tehát eh, meglehetősen magas számokat látunk itt. Itt ez egy zavaró ügy az Európai Unió számára, minden eurót hatásosan, hatékonyan kell elkölteni a céloknak megfelelően a hibakvóták problémája természetesen aggályra ad okot külső kapcsolatokban. Itt egy csökkenő trendet látunk 2012-höz képest. A az itteni szakbizottság területén, ahogyan Solc úr is mondta, a kereskedelmi területen, ez, erre keveset költünk költségvetési szempontból, nem egy nagy terület ez. Itt meg, igenis mindenképpen meg kell állapítani a hibákat, és azt gondolom, számos ügyben viszont nem állapítottunk problémát. Ami pedig a business centereket illeti, az üzletházakat. Azt gondolom, hogy az itteni üzenet az, hogy a business centerek ügyében eh, helyesen jár el a bizottság, egy eh, kiegészítő szerepet játszanak ezek ugyanis a tagállamokhoz képest, például a kereskedelmi eh, támogatásoknál a tagállamoknak van szerepük. Az Európai Unió Bizottság a kereskedelmi támogatásokban nem vesz közvetlenül részt, de például Pekingben nagyon hatékonyan működünk. Itt van egy európai hang, például a piaci hozzáférés ügyében egy hangon tudunk beszélni, és a piaci korlátok leépítésében is azt hiszem ez sokat segít. Alapvetően azt tudjuk elmondani, biztosítani kell a központok esetében, hogy úgy működjenek, ahogyan ezt terveztük, a helyi környezetnek megfelelően kiegészítve a nemzeti üzletközpontokat és természetesen, ha új ilyen központok jönnek létre, akkor fontos, hogy a hatásokat meg is vizsgáljuk. Mivel jár ez, hogyha létrehozok, és milyen potenciáljuk van úgy általában. Az utolsó kommentár ügyében ez egy non-comment végül is. Szerintem egyes témákra visszatér majd a számbevőszék a hatásvizsgálatok ügyében, ami pedig azt gondolom, hogy a bizottság megközelítése az, hogy komolyan vesszük ezt a területet, ezt a pontot, lehet, hogy erről beszámolok majd a számvevőszéknek is. Úgy gondolom, hogy a jelentős, ha javulás sikerült elérni az elemzésekben, persze igyekszünk további fejlődést elérni. Köszönöm szépen. Bőge úr, parancsoljon. Köszönöm az ösztönzéseket, a javaslatokat. Biztosíthatom, nem vagyunk szenvedélyesek, megszállottak a business centerek értékelésében, mondom Davidnek, de természetesen fontos, hogy legyen egy független értékelés a helyzetről, és utána a megfelelő megoldásokat tudjuk megtalálni szerintem. Ami pedig a differenciálást illeti, mi az oka annak, hogy adott költségvetési területeken különböző eredményeket látunk, különböző fejleményeket, ezt pontosítani is lehet, részletekbe is lehet menni, például a makrofinanciális segítségnyújtásnál itt egyetértek a, azzal, hogy a költségvetési ellenőrzésben komoly viták voltak, például adott programoknál, most nem a makrofinanciális segítségekről beszélek, vagy támogatásokról beszélek, ahol mi az ENSZ eh, esetében főszponzornak számítottunk. Itt hosszú vita folyt arról, hogy a parlament ellenőrzési bizottsága nem kapott lehetőséget ar arra, hogy belenézzen az ENC jelentéseibe, viszont a tagállamok megkapták ezeket. Nagyon furák a struktúrák időnként, és ez így nem működik. Tehát ha mi vagyunk a fő szponzorok ezen a területen, nemzetközi programoknál, akkor ez nem megy. Ami a bővítést, a külkapcsolatokat illeti, például a kereskedelmi támogatások vagy segélyek esetében nézzük meg, hogy az AFET-tel, a dev vel a megfelelő programokat hogyan tudjuk támogatni, hiszen az ő területükön is vannak programok, de a kereskedelmi szempontot jobban érvényesítsük. Arra gondolok, hogy Egyrészt azt mondjuk, hogy minden csak fegyvert nem, de volt már olyan helyzet is, hogy egy élelmiszer segélyt kellett elindítani két milliárdos eszközzel, mert az ensz nem volt pénze, nem, egyszerűen semmi pénzük nem volt, és akkor viszont érdemes lenne megnézni a fejlesztési programokat is, tehát a DCI-on kívüli területeket is, mert nagyon meglepő eredményre jutunk, hogy például a fogadó államok mit kezdenek ezekkel, és milyen súlypontokat jelölnek ki, és hogy ez tényleg a mi fejlesztési politikánk szellemiben történik, vagy tényleg a mindenkori ország észszerű fejlődésre szolgál, vagy adott esetben régi struktúrákat támogatunk, csak meg, hogy a külkapcsolatokban ez milyen eredményre vezet, ami egy pár nappal ezelőtt feltűnt nekem például azt mondták, hogy minden egyes euróra, amit adott országokba költünk fejlesztési támogatásként, 10 euró jön ki valamilyen fura módon ebből az országból. Igaz vagy nem igaz? És mit jelent ez a politikai elkötelezettség mellett? Tehát hogy, mert itt észszerű kereteket kell kialakítani. Azt gondolom, hogy az interfészeknél, az érintkezési felületeknél figyelni kell, a DV-vel és az AFET-tel. is van tennivalónk ebben bőven. Ezt egyeztetni kell. Ezek azok az ügyek tehát, ahol úgy gondolom, hogy a véleményt még kiegészíteném, és utána majd beszélünk róla. Köszönöm szépen a módosítók határideje december 11-e 12 óra, tehát addig terjeszthetnek elő módosítókat, ami azt jelenti, hogy az ülésünkön január 21-én, 22-én már szavazni is tudunk. Ezzel pedig lezárom a hatodik napi rendi pontot, az ötödik napi rendi pont következik. Nagyon örülök annak, hogy az Európai Számvevőszék képviseletében Tumai úr van jelen. A számvevőszeg jelentése a téma, amelyben a kereskedelmi preferenciákkal foglalkozik a költségvetési mentesítés során már szóba került ez egyébként, amikor erről vitáztunk, és úgy kell ezt erre rámutatni, hogy olyan érdekes aspektusokat is találunk a jelentésekben, amelyekről érdemes szerintem elgondolkodni, amelyeket érdemes elemezni, annak érdekében, hogy a jövőben az idevágó politikánkat javítani tudjuk. Örülök, hogy Tumé úr még röviden betekintést ad az eredményekbe, a jelentés eredményeibe. Thank you very much. <clears throat> Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr és a Külkereskedelmi Szakbizottság tagjai. Először is szeretném megköszönni, hogy az Európai Számvevőszék 2014-es külön jelentését bemutathatom a preferenciális kereskedelmi megállapodások hatásosságáról. Nagy öröm számomra, hogy ezzel a szakbizottsággal együttműködhetek, és a munkánkról releváns információval szolgálhatok Önöknek. Ahogy bizonyára tudják, múlt szeptember 22-én ezt a jelentést már bemutattam a Költségvetési Ellenőrző Bizottság előtt. Úgy gondolom, hogy ez a munkadokumentum, amit az akkori jelentéstevő Stász úr készített, nagyon jól járja körbe a szemvevőszék ajánlásait. Most azzal szeretném kezdeni, hogy adok egy áttekintést arról, hogy a számvevőszék tagjai milyen eredményeket találtak. A számvevőszék szerint a preferenciális kereskedelmi megállapodásokat megfelelően igazgatják. Nagyon fontos eszköz ez az Európai Unió szakpolitikáiban a világgal folytatott kereskedelemben. Az Európai Uniónak és partnerországainak is kedvező tud lenni, ezért nagyon fontos, hogy megfelelően igazgassuk ezeket, hogy az EU érdekeit védjük. Az Európai Unió szakpolitikájának részét képezik a fejlődő országok támogatása területén is a fenntartható fejlődés támogatása egyik eszköze ez. A preferenciális kereskedelmi megállapodások 180 ország és az EU kereskedelmét szabályozzák az Európai Unióba ezzel megállapodások értelmében importált öm, áruk 242 milliós, milliárd EU-s értékben az EU külkereskedelmének 14%-át képviselték. Az Európai Bizottság egyébként helyesen kimondja, hogy ezek a preferenciális megállapodások ö, megkötésük előtt és megkötésük után is igénylik azt, hogy ö, hatástanulmányokat készítsünk. Ezek hatékonyak abban, hogy megállapítsuk azt, hogy érdemtelenül importok nem részesülhetnek preferenciális kezelésben, és ezáltal az Európai Uniót nem érheti veszteség. Milyen következtetésekre jutottunk? két pontot szeretnék különösen a figyelmükbe ajánlani. Az első, a gazdasági hatások felmérése. E tekintetben azt találtuk, hogy bár az idő során sikerült előrelépést elérni a fenntarthatósági vizsgálatok is egyre hatásosabbak, de még nem sikerült a megfelelő szintet elérni. Ezért az érdekelt felkésült politikai döntéshozók nem kapnak megfelelő információt arról, hogy milyen lehetséges gazdasági hatásai vannak ezeknek a kereskedelmi megállapodásoknak. Tisztelt képviselők! Az Európai Unió és az USA között partnerségi megállapodás tárgyalása van folyamatban, tehát ebben a kontextusban még relevánsabb ez a külön jelentés. Az úgynevezett TTIP a végrehajtása során még a fenntarthatósági hatástanulmány nem volt befejezve. Szerintem nagyon fontos lenne, hogy az ajánlásainkat figyelembe vegyék, és ennek a megállapodásnak is az összes gazdasági hatását előre felmérjék. Jelentésünk második része az importált termékek ellenőrzésére vonatkozik. Ezek az ellenőrzések három szinten történnek. Először a tagállami vámhatóságok vérez, végeznek ellenőrzéseket, aztán a partnerországok maguk, harmadsorban pedig az Európai Bizottság is felülvizsgálati hatáskörre rendelkezik. A tagállamok konkrét ellenőrzése van az egyik végén ennek a kontinúmnak, a másik végén pedig az Európai Bizottság felügyeleti hatásköre. A tagállamok meg kell, hogy próbálják biztosítani, hogy csak az, az engedélyezett áruk legyenek a kedvezményezettjei a csökkentett vámtarifáknak. De nem mindig sikerül megfelelően elvégezni ezeket az ellenőrzéseket. A négyes boxban a jelentésben utalunk egy olyan esetre, amelyben ö, fokhagymát importáltak Mexikóból, azonban ez a fokhagyma eredetileg Kínából származott. Tehát a preferenciális ö, elbánás nem vonatkozhatott volna rá. Bizonyos ellenőrzött tagállamokban azt találtuk, hogy nem eléggé hatékonyak a tagállami vizsgálatok egy mintán végzett vizsgálatunk alapján nincs elégséges támogató vagy olyan dokumentáció, amiből kiderülne, hogy valóban jogosult a kedvezményezett elbánásra az a termék. A pénzügyi korrekciókra már nem kerülhet sor, hiszen az a három éves időszak, ami ezt lehetővé tette, már eltelt. Ezért a bevétel kiesés sajnos ö, már megtörténik. A veszteségek 600-550 millió euróra rúgtak, ez pedig a megvizsgált ország vám tarifális bevételének a 6%-át tette ki. A nemzeti vámhatóságok ebben a konkrét esetben még mindig nem ö, ö, nem tartották teljes mértékben tiszteletben a számvevőszék ajánlásait a tekintetben, hogy ahol hiányzik a származási igazolás, ott bírságot rójanak ki az exportőrre. A tagállamok és az exportáló partnerországok tekintetében a számvevőszék úgy találta, hogy nincsenek megfelelő óvintézkedések, amik az EU pénzügyi érdekeit megfelelően vérnék, védenék. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! Ezen információk alapján egy sor ajánlást fogalmaztuk meg. A gazdasági megállapodások hatásainak felmérését javítandó egy számszerűsített és nagyon mély fenntartatósági és megvalósíthatósági tanulmányra van szükség minden egyes egyezmény megkötése előtt. Az összes releváns elemzésnek időben el kell készülnie, és az EU-stat is, Eurostat is rutinszerűen részt kell, hogy vegyen a statisztikai adataival ezekben az elemzésekben. Az Európai Bizottság időközi és exposzt értékeléseket is kell, hogy végezzen, hogy felmérjék azt, hogy milyen mértékben töltik be a politikai céljaikat ezek a kereskedelmi megállapodások, és milyen terhet rónak a kulcsfontosságú EU-s gazdasági szektorokra. Az EU pénzügyi érdekeinek védelme érdekében az Európai Bizottság Eurex profilokat kell, hogy készítsen, hogy a tagállamoknak közös megközelítésük lehessen a kockázatelemzés tekintetében. Úgy gondoljuk, hogy a tagállamoknak a kockázatkezelési rendszereiket és ellenőrzéseket javítani kell. Valamint monitoring látogatásokat kell az exportáló országokba szervezniük azokba az országokba, amelyek preferenciális elbánásban részesülnek. Az Európai Unió költségvetésének a költségvetését ért károk elkerülése érdekében az OLAF vizsgálataira is támaszkodnia kell az Európai Bizottságnak, illetve jobban fel kell használni az óvintézkedési intézkedéseket. Végül a számvevőség úgy gondolja, hogy az Európai Bizottság elő kell, hogy mozdítsa a jelenlegi ö, igazolási rendszert az exportőrök önigazolásainak a benyújtásával. Köszönöm szépen a figyelmüket, és most nagy érdeklődéssel várom a kérdéseket. Mi? Nagyon szépen köszönöm, Turmé úr. Alaposan hallgattam, amit mondott. És amikor először olvastam a jelentését, akkor azt gondoltam, hogy nagyszerű, a számbevőszék megint írt egy eh, jelentést, de amikor egy kicsit pontosabban elolvastam, azért ez felvillanyozott. Hiszen a kijelentései alapvetően megkérdőjelezik az európai kereskedelmi politikát. És hogyha belegondolunk, és az ex post vizsgálatokat megnézzük a kereskedelmi kapcsolatokban, és az információkat, amelyek rendelkezésünkre állnak, akkor rájövünk, hogy nincs elég információnk. Tehát, hogy nem kapunk megfelelő információkat a kereskedelem előnyeiről, hátrányairól, és hogy elérjük-e azt a kereskedelmi politikával, amit el akarunk érni, ez nyugtalanít. Tehát, hogyha ezt nem tudjuk javítani, akkor baj van. Pillanatilag 20 kereskedelmi egyezményről tárgyalunk, és ez pedig óriási kihívás a bizottsággal szemben is. Hát mit csinál a bizottság, hogy javítson ezen a helyzeten? Tehát mit csinál a TTIP? Tehát fontos az, hogy információt kapjunk, főleg akkor, hogyha ilyen ambiciózus agendánk van, hogy 20 megállapodásról tárgyalunk, Tehát ennyit szóltam volna a saját érintettségem alapján, de most Bőge úrnak adnám hát még egyszer a szót. Köszönöm szépen, egészen röviden. Megnéztem még egyszer az összefoglalást és ebből egyrészt kiderül, hogy tehát támogatom azt, amit hallottunk, hogy nagyon összetett dologgal van dolgunk. Nemrég Hamburgban voltam, és megnéztem a hamburgi kikötőt. Rengeteg konténer van ott, és belegondolom, hogy hogy lehet ezt ellenőrizni, őrület. De egyidejűleg a számbevőszék eh, analízise rámutatott a gyenge pontokra is. És eh, kérdezném is a számbevőszéket, hogy hol vannak a gyenge pontok, a ténylegesen gyenge pontok. A bizottság javaslat alapján kockázott profilokat kell majd összeállítanunk, vagy eh, igazából a felügyelet nem jó, a kockázatmenedzselés nem jó. És mit kell a bizottságnak tennie? Tehát felmerül a kérdés, hogy hány emberre van szükség, hogy megoldjuk a feladatot, vagy pedig differenciáltan járunk el a végrehajtás esetében a tagállamoknál, hiszen idézett bizonyos pontokat, és a tagállamokra utalt. Az az izgalmas kérdés, hogy hol kell kezdenünk. A bizottság természetesen rá van utalva a tagállamok támogatására. Köszönöm. Köszönöm. Sziku úr a néppárt nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Gratulálok Tomé úrnak a számbevőszék munkájának bemutatásáért. Ahogy Tomé úr is bemutatta, nagyon hatékonyak ezek az elvégzett elemzések, és úgy tűnik, hogy az Európai Unió kereskedelmi politikája is jól működik. Nagyon aggasztott egyébként néhány dolog, amit az, a jelentésben olvastam, mert az Európai Parlament nem jut hozzá minden információhoz egy ilyen komoly kérdésben. Nagyon sok fontos szabadkereskedelmi egyezményt kötünk, és ez az információ alapvető fontosságú lenne ezek megkötése előtt. Az Európai Bizottság pedig nem végzi el a, az eléggé elmélyült ellenőrzéseket. Nagyon szigorúak az ellenőrzések egyébként, de nem mindig végzik el megfelelően. A kereskedelmi egyezmények nagyon hatásosak lehetnek, de nagyon szigorú szabályokhoz kell kötni őket. És nagyon fontos, hogy ez nem egy hátsó ajtó legyen ahhoz, hogy illegális módon a szabályok kikerülésével jussanak termékekbe az EU-ba ha az euroszkepticizmusra gondolunk, ami egyébként a szabadkereskedelmi egyezményekhez is kapcsolódik, és a jelenlegi hangulatra, akkor szerintem itt különösen szigorúaknak kell lennünk, hogy ezeket a csalásokat elkerüljük. Tehát legyünk nagyon szigorúak. És szeretném felkérni a bizottságot, hogy a tagállamokat figyelmeztesse a kötelezettségeikre. És szeretnék köszönetet mondani a számvevőszéknek, hogy ennyire éberek. Persze még ez sem garantálja azt, hogy pontosan tudjuk, hogy mikor, hol, mi történik. David, or some, some... SND? David, vagy valaki más? Um, I guess... Azt hiszem három pontot említenék. Először is. Az egyik dolog, ami engem zavar, az az, hogy nincsenek olyan jogi hatásköreink, amelyekkel a harmadik országokban elvégzett csalást valahogy ellensúlyozni tudnánk, már pedig néha rutinszerűen történik ilyen. Tehát, hogyha csalást találunk, akkor nem tudunk hatékonyan fellépni előle, és szerintem ez a rendszerünknek egy nagyon komoly gyengesége. A jövőbeli megkötött kölcsönös megállapodásokba szerintem valahogy bele kéne foglalni azt, hogy az európai hatóságok is felléphetnek, hogyha csalást fedeznek fel. A második az inkább egy kérdés. Igazából nem értettem az ön érvelését, azt hiszem hogy a származási igazolásokat az öröknek az igazolása miért tenné hatásosabbá az ellenőrzés? Szerintem még könnyebb így, ö, csalást elkövetni, hogyha csak az exportőr ad ki egy igazolást. Nem értem ennek a logikáját, kérem magyarázza el. Ön is az elnök úr is azon a véleményen voltak, hogy ezek az ex post értékelések nem eléggé meggyőzőek, és így is sajnos marad vesztesége az EU-s költségvetésnek. Nagyon sok más területre lehetne ezeket költeni. Például látjuk, hogy a mezőgazdasági támogatási rendszert megváltoztattuk, vagy a foglalkoztatási támogatásokat megváltoztattuk, és nagyon sok jövedelme származhatna a tagállamoknak ebből. Tehát nem azt akarjuk, hogy ex post elemzéseket végezzünk az nyert vagy elvesztett költségekről vagy bevételekről ezeken a területeken. De itt a kereskedelmi megállapodások miatt elvesztett jövedelmek nagyon is világosak, hogyha az EU veszt, akkor valaki másabból nyerészkedik. Tehát az elveszített bevétel szerintem igazából érthető, de az, hogy hol származik bevétel többletünk egy-egy ilyen preferenciális kereskedelmi megállapodásból, na azt nem látom. Most akkor ez szociális politika, vagy gazdasági érdekek miatt csináljuk? Tehát, hogyha a bevételre, vagy a jövedelemre összpontosítunk, akkor ezek nem érnek túl sokat. Köszönöm szépen. Következő felszólaló kap szót. Nagyon rövid leszek, elnök úr. Azt hiszem a hatos pontra térnék ki, illetve még kitérnék arra, hogy a gazdasági veszteségek szempontjából egy kicsit aggályosak ezek a hibák, és olyan dolgok, amiket nem veszünk észre időben. A gazdasági helyzetben, a jelenlegi gazdasági helyzetben nagyon fontos, hogy prioritást adjunk ezeknek a területeknek. És még egy dolog, szerintem is fontos, hogy az Eurostatot bevonjuk, a minőségi adatokra ugyanis a jobb értékelés szempontjából szükség van, és ez is nagyon lényeges. Köszönöm. Köszönöm, Marike. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy egy oldalról új pontokat kell végig gondolnunk, más oldalról széles körű problémákban nagyon jól beleillik ez, amit elhall, e, az imént hallottunk. Egyenlő játékszabályokra van, szó, van szükség az Eurón Európai Unión belül is, és a harmadik felekkel való kapcsolatainkban is hogyha nem figyelünk oda, figyelem kiesésünk van, és ezt a harmadik ország kitalál, kihasználja, akkor szerintem nagyon fontos, hogy legalább utólag észrevegyük, hogy mi történt. Ezért a hatástanulmányok plusz a végrehajtás is nagyon fontos, nem csak a tárgyalóasztal mellett kell megkötnünk egy kereskedelmi megállapodást, hanem utána is ellenőriznünk kell, hogy ez jól működik-e, és különböző mutatókhoz kell kötnünk a hatékonyságát bizottság mellett szerintem nekünk is meg kell nézni azt, hogy ez a parlament, ez a szakbizottság is már mennyit panaszkodott, hogy a felelősséget a bizottság és a tanács viselje. David Martin, amit a csalásról mondott, azzal egyetértek. Aggasztó a helyzet. Annyi példát láttunk erre. És támogatom, a, vagy olvastam az Egyiptomról szóló jelentését a számvevőszéknek, ahol egész egyszerűen a benchmarkokat nem tudták teljesíteni. Egyrészt nem voltak világosak ezek a mutatók, másrészt olyan sok eset volt, amikor a pénzt egyáltalán nem sikerült megtalálni, nem sikerült lenyomozni, hogy hova került. Tehát van egy bizonytalanság, és van egy lehetőség a csalásra és a visszaélésre, és szerintem ez túlságosan súlyos ahhoz, hogy elfogadható legyen. Ezért meg kell erősíteni a demokratikus felügyeletet, az ellenőrzéseket, és független felmérésekre és utolgos értékelésekre van szükség ahhoz, hogy az egyenlő módot biztosítani tudjuk, és hogy hatékonyak legyenek ezek a kereskedelmi megállapodások. Tehát szerintem nagyon fontosak ezek a tanulságok, és más területeken is érdemes lenne alkalmazni őket. Köszönöm, most pedig Helmut kap Bent. Köszönöm, Bent. Két megjegyzésem lenne még, és egy kérésem is a kollégákhoz. Nagyon érzékeny jelentésről van szó véleményem szerint. És hogyha igazából itt általános kérdéseket vetünk fel a kereskedelmi politikával, akkor nagyon figyelmesen hallgatom. Itt mindkét jogalkotóra vonatkoznak ezek, akik tartják a fejüket, tehát itt adó pénzekről van szó, hogy ezek a pénzek hova kerülnek. És nem szeretném azt, hogy igazából a többi ország belső rendjéről beszélünk, ezt nem is tehetjük, hiszen nincsen semmi jó alapunk. De van kötelességünk, az Európai Unió irányába és a 28 tagállam irányába, hogy pontosan számot adjunk arról, hogy a forrásokat mire használják. Ez egy kérdés az előadónak is. Nem lenne szükséges az, hogy minden jogi aktus, minden megállapodás esetében egy hatástanulmányt készítsünk? A bizottság elég gyakran készít hatástanulmányokat, ezeknek hihetünk, nem hihetünk, de vannak szakvélemények. És a jelentésből szerintem kiderül, hogy az Európai Parlamentnek is kellenének hatástanulmányok. És a tagállamok is konkrét kötelezettségeket vállalhatnának a hatástanulmányok alapján és tagállami szinten pedig a felelősségüknek jobban megfelelnének. Tehát ha még egyszer elgondolkozunk azon, hogy mit tegyünk, tehát hogyha kereskedelmi megállapodások esetében a tagállamok átadják kompetenciájukat az Európai Uniónak, akkor viszont az ellenőrzés felelősség az övék. És Szerintem ebben a tekintetben el kellene gondolkodnunk, hogy hogyan lehetne ezt realitássá alakítani. Köszönöm. Tényleg? A mi feladatunk, hogy levonjuk a következtetéseket. Mit mond a bizottság ehhez? nagyon, nagyon érdekelne. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm Tomé úrnak. Számos alkalommal találkoztunk már, és most is üdvözlöm. Nem lesz meglepve senki, hogyha azt hallják most a bizottság részéről, hogy elfogadjuk a jelentést, megerősítjük az ajánlásokat, a számbevőszék részéről nagyon hasznos folyamatnak tartjuk. A kereskedelmi megállapodásokkal folytatott munkánk részére, főleg ami a folyamat vám oldalára vonatkozik. Nagyon fontos számunkra az, hogy becslést ad a számbevőszék egy körülbelül 15 éves időről. És megállapítja, hogy végig haladás történt az elmúlt 15 év alatt. Tehát, hogyha ma megnézzük a helyzetet, akkor a kereskedelmi megállapodásaink Japánnal kötött egyezményre is vonatkozik ez, és a TTIP-re is, hogy négy fázisban kell megvizsgálni ezeket. Tehát gazdasági, szociális és környezetvédelmi hatásaikat, mielőtt beindulnak, fenntartható hatásvizsgálatra, fenntarthatósági hatásvizsgálatra is szükség van, és a tárgyalások végén is meg kell nézni, hogy igazából mielőtt végrehajtják a megállapodást, milyen hatása van, és a parlament is vizsgálja meg. és utalt rá a számbevőszék is, hogy több ex ante és ex post, ex post vizsgálatokra van szükség, hogy megnézzük, hogy a megállapodásoknak milyen konkrét hatása van. Visszautalok David Martinra is. A számbevőszék a bevételek elvesztésére is utalt, tehát a tárgyalások előtt meg kell nézni mindenképpen, hogy milyen hozammal járhat egy megállapodás. De igazából többről van szó. Természetesen, hogyha kereskedelmi megállapodást kötünk, akkor itt csökkentjük a bevételeket, tehát például a vám bevételeket, viszont elősegítik a növekedést, a munkahelyteremtést. Tehát ez is egyfajta mutató, de ez kevesebb, mint az össz-EU költségvetés. Másodszorban elismerjük, hogy a múltban néhány hatástanulmány erősebb is lehetett volna, átfogóbb lehetett volna. Dolgozunk ezen, tehát többféle módon. Pillanatnyilag frissítjük a fenntarthatósági hatástanulmányok összeállítását. A megállapodtunk, hogy az Eurostattal is sokkal szorosabban együttműködünk az adatok összeegyeztetése terén. Azt is észleljük, hogy nem voltunk olyan átfogóak, mint amilyenek lehettünk volna a számvőzék jelentős alapján. Konkrét esetekben, Indiában például nem tudtunk megfelelő hatástanulmányt készíteni ott az informális gazdaság esetében. Tehát a tagállamainkban is létezik informális gazdaság, és ez kihívás. A gazdasági partnerségi megállapodás esetében nem vontuk be például a gyógyszereket. Tehát éppen ez alapján nem állíthatjuk, hogy átfogó kiértékelésünk volt. De kaptunk egy jó kiértékelést, amely igazolja, hogy jó modellünk van, ezen kívül megvan a, a fenntarthatósági hatás vizsgálatra vonatkozó előírás, tehát hogy milyen eh, mértékek, milyen mércék mutatók alapján kell összeállítani. Többet kell tennünk, ez igaz, és eh, a három eh, exposztek kiértékelésünk lesz a következő évben. Nagyon fontos az, hogy hagyjuk hagyjunk megfelelő időt a megállapodásoknak, hogy kifejtsék hatásukat. Tehát egy kereskedelmi megállapodás esetében ez ugye 5 év általában, amikor meg tudjuk mondani, hogy milyen hatása van. Tehát két-három év múlva érezhetők egy kereskedelmi megállapodás hatásai. Hm, tehát időt kell hagyni nekik. Végezetül pedig a jogi ellenőrzés egy konkrét pont, amelyről a számvevőszik szólt, az volt, hogy a kereskedelmi megállapodásainkba beépítsük annak a lehetőségét, hogy a megállapodás hatáját felfüggesszük, amennyiben mondjuk a vám ügyi együttműködés tekintetében konfliktus van. Ez a vita nagyon fontos, és főleg a Kóriával kötött megállapodás után vált fontossá. A bizottság javasolta, hogy legyen egy ilyen felfüggesztési záradék, és a koreai egyezmény esetében nem kaptuk meg ezt a kötelezettségvállalást. De hát kaptunk valami mást, de egy ilyen mechanizmus nem. Tehát igazából elő kellene irányozni egy tárgyalás sorozatot a lehetséges felfüggesztés előtt. Rá következő egyezményekbe Szingapurral, Kanadával való megalapodásokra gondolok. Ilyen fajta előírások megtörténtek. és garantáljuk, hogy a tárgyalási csomagunknak ez is része legyen. Hogy megfelelően alakíthassuk a harmadik országokkal kapcsolatként. A utolsó megállapításom a vámügyekre vonatkozik, tehát a kockázat profilírozás és a adóügyi főigazgatóságon dolgozó kollégák megpróbálnak olyan területeket eh, azonosítani, ahol magasabb a kockázat, és ahol megkérnénk a tagállamokat, hogy eh, konkrétabban figyeljenek oda bizonyos gazdasági ágazatokra, amelyek esetleg jobban kitettek a kockázatoknak. De elfogadjuk, a számbevőszék jelentését egy nagyon jó anyagról van szó, sok tekintetben segít a vizsgálatainkhoz, és azért nagyon fontos, mert végezetül bemutathatjuk, hogy olyan megállapodásokat kötünk, amelynek szilárd alapja van, és amelyek igazából hatással jártak. Tehát csatlakozom a megállapításához mindenképpen több bizalomra van szükségünk. De ez a jelentés segít abban is, hogy bizalmat szerezünk. Köszönöm szépen. Most még egyszer az előadón kap szót. Köszönöm. Egy kicsit összerezzentem, amikor a bizottság képviselője jogosan azt mondta, hogy időre van szükség, néhány esetben öt évre is szükségünk van, tehát valószínűleg öt év múlva már a képviselők fele nem ül itt. Éppen ezért arra gondolok, hogy nagyon jó ösztönzést kaptunk a számbevőszéktől, és ez az ösztönzés pedig komolyan kell venni. Tehát például kockázat, profilok készítése a preferenciális esetekben. Tehát hogyan menedzselik az államok a kockázatbecslésüket, ez is érdekes. Tehát a preferenciális kereskedelmi megállapodások által érintett országokban hogyan zajlik ez? Tehát itt eh, főleg az eredet megjelölése és így tovább gondolok. Azon a véleményem vagyok, hogy eh, adjon-e a bizottság egy év jelentést, amelyet elolvasunk és amelyet tanulmányozhatunk? Vagy pozitívan, vagy kritikusan értékeljük. De szerintem világossá kell tennünk, hogy ezt mindenképpen megtesszük, és itt az ülésen fel is dolgozzuk. Bőge úr, pontosan így látom én is. Esetleg írhatunk egy levelet a bizottságnak, ahol ezeket a pontokat felsoroljuk, hogy egy bizonyos idő után megvizsgáljuk a dolgok állását. Igen, így tesszük, látom, hogy bólogatnak az érintettek. Tehát írunk egy levelet a biztos asszonynak, és utána pedig a nyomonkövetést javaslunk. Tomé úr kapott néhány kérdést, és hallotta a bizottság reakcióját is, átadom a szót. Köszönöm. Elnök úr, igen, kaptam néhány kérdést. szeretném kihangsúlyozni, hogy a jelentésünkben számos kérdés szerepel a kereskedelmi politikával kapcsolatban. Kritikus aspektusokat is felvetettünk, tehát a tárgyaláshoz szükséges információkról is szó van. Mindenképpen ajánlásokat teszünk majd, hogy hogyan lehetne a helyzetet javítani az információk tekintetében. Megpróbálunk megfelelő ajánlásokat tenni majd a jelentésünkben. Örömmel hallom a bizottság véleményét. Készek vagyunk az ajánlásokat megszívelni. és létrehozunk majd egy nyomonkövetési jelentést is. És abban természetesen szerepel majd, hogy hogyan szívelte meg a bizottság az ajánlásainkat. Ebben a tekintetben igaz, hogy kritikusak voltunk, és nem hangsúlyoztuk eléggé a kereskedelmi politika hasznát, de igazából a jelentésünk célja az volt, hogy javaslatokat tegyünk. Van néhány konkrét kérdés is. Az egyik a kereskedelmi megállapodások jogi hatalma. A számbevőszék nem volt mindig világos a harmadik országok említésénél. Néhány esetben jeleztük, hogy hol nem hajtották végre az ajánlásainkat, És említeni, itt a, például az exportáló országok beleegyezését. Nehezek a tárgyalások, kétoldalú jó indulatra van szükség a tárgyalások esetén. És van mit javítani a helyzeten. Akkor itt van a tanúsítványok esete. az importőr felelősséget vállal. Most az az eset, hogy azok az importőrök, akik a tanúsítványokból profitálnak, utána jó hiszeműen kiadhatnak eh, tanúsítványt az adófizetők felé, Tehát bizonyos adózási területeken ez több-kevesebb embert érint. Tehát ide tartozik természetesen a vám is. Az együttműködés hatékonyságáért aggódunk, illetve hogy a bizottság megfelelően nyomon követi-e a megállapodások végrehajtását. A jelentésünkben esetek is vannak, ahol például az Olaf ajánlásait is megszívelték a nemzeti hatóságok, vagy ahol administratív együttműködés nem igazán volt a tagállamok között. Tehát több, jobb végrehajtását kérjük az ajánlásainknak. Természetesen a legtöbb ügy, amelyel foglalkoztunk, tehát például hatástanulmányok, nagyon nehezen mérhetők. Tehát mi sem mérjük a hatástanulmányok hatását, de megnézzük, hogy a bizottság mit tesz ebben a tekintetben viszonylag új eszközök vannak, látjuk, hogy javul a helyzet az idővel. Hangsúlyoztuk azt a pontot, hogy az Európai Bizottságnak ezt a fajta elemzést konzisztens módon kell folytatnia. Ezek az elemzések nem hasznosak, ha túl későn érkeznek például, tehát az időzítésnek is rendben kell lennie, és megfelelő adatokból kell kiindulni. Magától értetődik, hogy néhány aggály is felmerül azzal kapcsolatban, a modellel kapcsolatban, amit a bizottság alkalmaz. A legjobb eszközöket kell használni, ez a véleményünk és az is fontos, mint mondtam, hogy az adatok folyamatosan frissüljenek, és a modellbe átemelésre kerüljenek, hogyha a következtetéseket levonjuk, hiszen a határozott döntéshozatalkoz ez fontos. Egy néhány további pontot itt felvetnék. A potenciális gazdasági veszteség, ez nagyon fontos. Megállapítottuk, számszerűsítettük, hogy miről van szó a munkánkban, elnézést, amit ön említett a mentesség során, az a hibák felmerülése. Valóban azt találtuk, hogy az auditált országokban azt láttuk, hogy a bevételi oldalon hibák voltak akár 6%-ot meghaladó módon a teljes összeghez képest, a vám bevételekhez képest 6%-ról beszélünk. Azért ez egy komoly összeg, bár nem végtelenül sok, de 152 millió euró egyetlen keretben Ezt a jelentés is tartalmazza egyébként Franciaország, Egyesült Királyság és Németország esetében. A vámoknál, a vámai adminisztrációnak, a vámigazgatásnak itt bizony van még tennivalója bőven. Feltették a kérdést, hogy a számbevőszék gondolkodik-e azon, hogy minden egyes kereskedelmi megállapodást ö, beterjesztünk az egyes eljárásokhoz. Tehát alávetünk ezeknek, és hatásvizsgálatot is lehet végeztetni. Minden egy, ez a kérdés, ugyebár. Ami a körülményeket illeti, a sürgősség is fontos. El kell dönteni, mi igazán sürgető. És ezért aztán az Európai Bizottságnak kell döntést hoznia, hogy mi az, amit előtérbe helyez. És akkor az értékelésekről is beszélünk. Itt komoly diszkrepanciák vannak, különböző véleményen vagyunk. Három évvel a hatályba lépés után, a megállapodás hatályba lépése után, hát mm, egyfajta időközi értékelést lehet készíteni politika csinálóként és érintettként is, ez egy fontos eredmény. Nos, úgy gondolom, hogy az összes témát, amit önök említettek, most én is végigvettem újra, ha további kérdésük van, szívesen válaszolok írásban is természetesen. És örülök, ha háttérre is rávilegíthatunk. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy nagyon érdekes volt végighallgatni önt, és a válaszokat is egyben. Mint ebben megállapodtunk, küldünk egy levelet a biztosnak és az ön ajánlásainak is eleget teszünk. Biztos vagyok abban egyébként, hogy lehetőségünk lesz még a későbbiekben újra tárgyalnunk a szakbizottság keretei között egy ülésen. Minden jót, köszönöm, hogy eljött. Gut, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann kommen wir jetzt zu der gemeinsamen Aussprache. Akkor most egy közös vitára kerül sor, kedves kollégák, a 7.-8. pontról van szó. Két jogalkotás felülvizsgálatáról van szó, az importról beszélünk, mindenek előtt az importról van szó. Ebben az összefüggésben szeretném közölni, hogy eredetileg azt terveztük, hogy a textilnél a bangladesi helyzetet is bevonjuk a vitába, hiszen elég alaposan igyekszünk követni, hogy milyen javulás figyelhető meg a munka és életfeltételekben, a munkavállalói oldalon természetesen, hiszen ismerik a hátteret, a balesetet, de a bangladesi nagykövet nem ér rá mai napon, ami azt jelenti, hogy a következő ülésünkön januárban lesz ez a vita. Most ez a két jogalkotási aktus van Valenza úr kap szót. Először ő az előadó ugyanis. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm. Még egyszer, kedves kollégákat, tervezettem, a jelentés tervezettem abból indul ki, hogy itt mindenek előtt egy technikai jellegű javításról van szó, szóval hibákat szeretnénk kijavítani, ezeket törölték ugyanis eddig, ami az első az általános rendeletben, amely nem a textillel foglalkozik, a legfontosabb változtatás bizonyos országokra vonatkozik a mellékletben, hiszen ezek az országok VTO tagok lettek. Oroszország, Örményország, Tajikisztán és Vietnám, tehát ez egy ilyen technikai változtatás. Ez azt jelenti, hogy az ajánlás most Azerbajdzsánra, Fehér Oroszországra, Kazaksztánra, Észak-Koreára, Türkmenisztánra és Üzbegisztánra vonatkozik már csak. A második pont, ami a javaslatot illeti a textil vonatkozásában, a 23. cikk szerinti döntéshozatalt eh, felváltotta az Omnibus 1-es szerinti döntéshozatal. Mint önök is jól tudják, a textil egy nagyon érzékeny terület az EU számára. Az itt vannak, ahol nincsenek bilaterális megállapodások vagy jegyzőkönyvek, ezek Fehér Oroszország és Észak-Korea. Mm, egyébként a rendelet mennyiségi korlátokat is megállapít ezen két országra nézve, és egy felügyeletet és garancia intézkedéseket is lehetővé tesz. Itt arról van szó, hogy a textil importok más harmadik országból is származhatnak, arra kell törekedni, hogy az EU termelést ez nem befolyásolja, vagy nem sérti. Ezek a ezek a rendeletek meglévő EU-ra vonatkozó EU rendeleteket módosítanak, ezek a rendeletek eh, mó, már több módosításon mentek át, konszolidálták is őket, összevonták őket, és felhasználó barátabbá tették mindkét eh, ajánlás egyébként, technikai jellegű nagy vita nem lehet róla. Ami azonban mégiscsak felmerül a felülvizsgálatnál a textil esetében, eh, és hát ez szemet szúrt nekem, el kell, hogy mondjam, ezt mindenképpen ki kell javítani Elnézést kérek. Miről is van szó? A 9.2-es cikkről a textilimportok esetében. Itt az intézményi listáról van szó azok a személyek, hivatalos személyek, akik eh, bizalmas információt kezelnek. Erre felfigyeltem, mert eh, itt az Európai Parlamentet nem említik, és eh, és itt az intézmény közi információcsere is szerepet játszhat, eh, és a parlament kirekesztéséről van szó, kizárásáról van szó, hasonló bizalmassági előírás van egyébként információra vonatkozóan, a nem textil területen is, az 5.2-es cikkben ezúttal, de sem a tanács, sem a parlament nem szerepel a listán. Az eredeti textil import rendelet 1994-ben született, itt, e, és hát az a helyzet, az egy túl hosszú, túl régi rendelet, és éppen ezért nem megkérdeztem a bizottságot, hogy miért nem szerepel. A tanács egyébként egy sor módosítást javasol a textil felvizsgálat során. Ezek technikai jellegűek, Azonban én nagyra becsülném, hogyha az elnökség ki tudna térni arra, hogy mi az, amire készülnek, és hol is tartanak pillanatnyilag, mi a munka státusza. Köszönöm szépen. A szociálisek és demokraták nemében leszia. Köszönöm szépen. Itt eh, átdolgozott eh, rendeletekről van szó, technikai jellegű, ezért túl sok hozzáfűzni valónk nincsen. Szeretném megragadni az alkalmat arra, hogy egy pontot kiemeljek eh, abban az összefüggésben, amit az előadó éppen elmondott, méghozzá a parlament szerepéről. Tehát itt új szerepről beszélünk, társjogalkotói szerepről ebben a rendeletben el kéne ismerni, hogy sokkal intenzívebben, hatékonyabban, gyakrabban kellene fellépnünk annak érdekében, hogy eh, a felügyelet megfelelő mechanizmusait is el tudjuk indítani, amennyiben kritikus helyzetre kerül sor. Tudjuk pontosan, hogy bizonyos országokban túlkapacitások vannak egyes területeken, és hát vannak labilis ágazatok. Itt az Európai Unióban érzékeny ágazatok. Erre figyelnünk kell, és beavatkozási lehetőséget kell biztosítani. Az Európai Parlamentnek pedig információra van szüksége, hogy rá tudjuk kérdezni a dologra, hogy ez szükségessé válik, méghozzá gyorsan. Ez egy általános témát is felvet, egy adott tendenciát figyelembe véve bizonyos harmadik államokban. Most protekcionista módon próbálnak fellépni egyes ágazatokban, ami azonban nincs összhangban az új politikai szakaszsal, ami megkezdődik. Ezt a vita is mutatja egyébként, amit ma délelőtt folytattunk. Egyéb iránt pedig a rendeletek új változata is technikai jellegűek, de meg kéne ragadni az alkalmat, hogy rámutassunk a mi érdekeinkre a parlamenti intézményi szerepét, illetően a, a bizottsághoz szűző kapcsolatokat. Most pedig ECR következik, Sunderlands. Itt van. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az előadónak ezt a jelentést, az Európai Bizottságnak a válaszokat azokra a kérdésekre, amelyeket november 5-én adtam be. Ezek rámutattak ezek a válaszok arra, hogy ezeket a védőintézkedéseket gyakorlatilag sose használjuk. Érdemes ezt először is rögzíteni, de érdemes rögzíteni azt is, hogy rendelkezésre állnak a védőintézkedések. Ez fontos például olyan országok, mint észak esetében és adott termékek esetében, mint az SND-s kolléga is mondta, itt adott saját EU termelésre is gondolnunk kell, de hát nyilvánvaló, hogy a szabadkereskedelem értékét is alá kell húzni. Egyébként az előadó rámutatott, hogy technikai jellegű aspektusok jönnek, ezekre nem tudunk konkrétan, nem is kívánunk kitérni, de azt a kérdést mi is támogatjuk, amit az előadó mondott. Egyébként a tagállamok és a parlamenti jogi szolgálatát tudjuk támogatni abban, hogy itt technikai kérdésekről van szó. Köszönöm szépen, Márike. Köszönöm szépen, köszönöm az elvégzett munkát az előadónak. Rövid tudok lenni én is egyetértünk azokkal a témákkal, amelyeket lefed az el, a, a jelentésében, a bizottság megközelítést illetően. Fontos, hogy az EU jog világos legyen átlátható, és jogbiztonságot teremtsen. Ebben az összefüggésben a felülvizsgálat nagyon fontos, és nem konszolidáljuk a szöveget, reméljük gyorsan tudjuk fogadni nem lesz módosításunk. Helmut, a következő. Köszönöm szépen, elnök úr, az árnyék előadónkat ki kell mentenem. Sajnos nincs itt a mai napon, de azt kérte, hogy mondjam el, jó részt támogatja a dolgokat, amik itt elhangzottak, meg technikai jellegű kérdésekről van szó. Szóval egy pont, amit a mi frakciónk azért szeretne felvetni a tervezettel, a jelentéstervezettel kapcsolatban. Köszönöm szépen úgy gondolom egyébként, hogy itt nem csak azzal a kérdéssel kéne foglalkozni, hogy milyen mennyiségek merülnek fel, illetve a mellékletekről kell beszélnünk, hanem kondíciókról is beszélnünk kell. Tehát milyen körülmények között történik a termelés a helyszínen. Ezért azt gondolom, hogy ilyen aspektusokat az indoklásnál figyelembe kell venni, hogyha később nyomon követjük, majd később, hogyha az Európai Bizottság egy újabb módosítással áll elő, akkor erre fókuszálnunk kell kezdetektől fogva. Köszönöm szépen. Köszönöm. Most pedig az Európai Bizottságnak adok szót, hogy a DG Trade formájában, vagy személyében, Marianna Astescu személyében reagáljon. Thank you very much for your comment. Köszönöm szépen a kommentárokat. Tudomásul vettem, feljegyeztem őket egy konkrét kommentára szeretnék kitérni, még hozzá, ez, hogy ez egy nagyon technikai jellegű feladat. Persze, világos, hogy az Omnibusban a garancia rendeletben a tanácsra vonatkozó hivatkozást törölték, mert a tanácsot a jövőben nem vonjuk be a rendelet végrehajtásába. Itt a komitológia működik az omnibus szakaszban nem láttuk azt a tényt, hogy itt törölni kellene a textilügyben is a tanácsot. Az Európai Parlament rámutat arra a hibára, és ki kell javítani az omnibus szintjén ezt a hibát, ezzel egyetértünk, amennyiben a parlament módosítás formájában kívánja erre felhívni a figyelmet, akkor el fogjuk fogadni. Mint már említettem, eljutott hozzánk az összes kommentár az Európai Parlament részéről, és a jövőben is hálásak lennénk, ha tájékoztatnak erről. Köszönöm szépen! Valenza úr az előadó. Köszönöm szépen a magyarázatot, örülök annak, hogy a részletekbe bele tudunk majd menni az elnökségi javaslatában. Előadóként igyekszem biztosítani azt, hogy az Európai Parlament előjogai nem sérülnek, jogosítványi nem sérülnek. Azt gondolom, hogy megfelelő módon fogunk egy módosítást csinálni, hogy töröljük a 9-2-esből a tanácsot. És a textil esetében lesznek csak módosítók, ugye itt töröljük a 9.2 alól a tanácsot, és az, eh, az elnökség is tesz javaslatot itt technikai jellegű módosításokról beszélünk elsorban, de azt gondolom, hogy az első olvasatban megállapodás születhet, ami azt is jelenti, hogy szeretnék megállapodásra jutni, mielőtt a parlament első olvasatbeli pozíciója megszületne. Remélem, hogy támogatni tudnak a szakbizottság tagjai ebben a fáradozásomban. Köszönöm szépen, mondja az elnök. A határidő december 15-e, 12 óra, addig kell beadni a módosítókat, és a következő ülésünkön lesz vita róla. Január 21-22-én lesz ez az ülés. Szavazás pedig 22-én lesz. Köszönöm szépen. Most még egy kis időnk van is 11 óráig, amikor a koordinátorok ülése kezdődik, in camera, vagyis zárt ülés. Köszönöm.